képtelenek ellátni a parlamenti feladataikat, és soha életemben az Európai Parlamentben ilyen attitűdnek még nem voltam tanulja. I will transmit your... Köszönöm szépen, Golnis úr. Átadom az üzenetét az elnöknek. Kérem, foglaljanak helyet, kollégák, és állítsák helyre a rendet a teremben. Most a szavazatmagyarázat következik, még a tegnapi napról attól már csak szeretnék bejelenteni, hogy ehhez háttéranyagot nem kaptak, majd a mai szavazatmagyarázatok következnek. Continue the sitting until 14:45 at the very csak 11.45-ig tudjuk folytatni az ülést, mert 15 óra 00-kor folytatódik a rendes ülésünk. Ami holnapra marad, azt holnap magyarázzuk meg, vagy írásban lehet kérni magyarázatot, beadni magyarázatot. Fernandes jelentés. Nyilvánvaló, hogy vannak pozitív elemei is ennek a jelentésnek, például a több éves pénzügyi keretre vonatkozó rész, én mégis tartózkodtam. Azért nem tudtam támogatni a jelentést, mert véleményem szerint, amíg a bizottság kitart a jelenlegi MFF mellett, ez csak rossz hír lehet ugyanis teljesen új költségvetési keretekre van szükségünk, és a 2014-2020-ra vonatkozó több éves költségvetési terve teljesen át kell vizsgálni. Recessziós időben készült um, ez a költségvetési terv, um, és um, szem előtt évesztettük a legfőbb célt, a szociális politikai kohéziót. Mostanában a Juncker féle befektetési beruházási tervről beszélünk. Nagyon fontos, uh, hogy uh, leállítsuk az olyan fontos ágazatok, mint a uh, víz és az energia privatizációját. Sok sokkal inkább a kutatásra, oktatásra kellene fordítanunk a pénzt. Köszönöm szépen. Messerschmidt eh, úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy ha megkérdeznék az európaiakat, akkor nemet mondanának ők is erre a jelentésre. Miért is? Az összes pozitív megfontolás, mint foglalkoztatás, vállalkozás, a szemükben a legfontosabbak, de a parlament csak a költségvetéssel, a forrásokkal foglalkozik, ezekre koncentrál. Az európai intézmények között a nagy, az európai intézmények nélkülözik a legitimációt, és ezt hogyan magyarázzuk el a, polgároknak, hogyan várjuk el tőlük, hogy az adófizetők pénzéből még többet áldozzanak ránk, a, mi az EU-s intézményekre. És a jelentés mögött ez a gondolat húzódik meg, minden más csak másodlagos, ezért határozottan nemet mondtunk. Köszönöm. Egy percben Polsák eh, úr következik. Köszönöm szépen. Ellentétben az előttem szólókhoz én támogattam ezt a jelentést. Abban indulunk ki, hogy tekintettel arra is, hogy többséggel fogadtuk el ezt a jelentést, valóban legitim volt a szavazás. A jelentés a költségvetéssel kapcsolatot helyzetet tárgyszerűen ismerteti. Még egy-két dolog, amit én fontosnak tartok. Itt van először is a KKV-k támogatása. A kis és közép eh, vállalkozásokat kiemelten kezeli a jelentés, és valóban eh, az összes Európában tevékenykedő vállalkozás 90%-a KKV, és őket eh, nagy mértékben sújtotta a válság. A KKV kérdését hozzá kell kapcsolni az EFSI-hez, a strukturális és beruházási alaphoz, mert ez az alap lesz majd az, ami emelő hatás kifejtésével elindít egy új beruházási hullámot. Örülök, hogy megszavazhattam ezt a jelentést. Köszönöm szépen. A csalás elleni jelentés, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló jelentésre térünk rá. Postpisol úr az első hozzászóló egy percben. Yes, sir. Nincs itt, de igen. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Támogattam ezt a jelentést mert eh, az EU pénzügyi érdekeinek védelmét nagyon fontos témának tartom. országban is eh, nagy előrehaladás történt eh, pénzügyi, az EU pénzügyi érdekeinek sérelmét, mint bűncselekményt bevettük a büntető törvénykönyvbe. Az eh, EU eh, intézményei, illetve a tagállamok megfelelő intézményei fontos, hogy együttműködjenek. A jelentés nagyon jól ismerteti az OLAF eh, munkáját. Az OLAF sajnos egyre több visszaélést tár fel az EU pénzügyi érdekeinek a sérelmére követett visszaélést. Ezeket az információkat közzé kell tenni, és eh, hogyha valóban bűncselekményekről van szó, akkor nagyon világos, egyértelmű ítéletekkel, hogy eh, szülessenek. Nagyon jó, hogy eh, világos feladatokat határoztunk meg az Európai Bizottság számára, támogattam tehát a jelentést. Köszönöm szépen, Fred asszony, egy percben. Köszönöm szépen azok az adatok, amelyeket megkaptunk, rámutattak arra, hogy 2013-ban a szabálytalanságok 17%-kal nőttek az előző évhez képest, ez aggodalomra ad okot. Mindenek előtt a kohéziós politika kárára megy ez. Ezek olyan források, amelyeket a növekedésre, a régiók fejlesztésére kéne felhasználni, és ezt onnan mondják el itt számos jogsérelem történt, csalás a kohéziós politika területén, ez megfigyelhető. Itt a szabályok, a normák és az eljárások nem igazán ismertek. Szerintem a nulla tolerancia, az élő tolerancia az, amit követelni kellene azokkal szemben, akik csalást követnek el egy előzetes ellenőrzésre is szükség van szerintem. Egyéb iránt pedig egyszerűsíteni kell az eljárási szabályokat, és azok, akik az adminisztrációban dolgoznak, azoknak jobb információkat kell biztosítani, mert nagyon gyakran hiányzik az információ is, és ezért használják fel rosszul az összegeket. Köszönöm a következő, nem látom a teremben sajnos. Hayes úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megszavaztam ezt az éves jelentést. Ez egy rendkívül fontos része a szerződéseknek évről évre a biztos kérte, hogy készüljön egy ilyen jelentés, megállapítsuk, hogy milyen szinten van a csalás az egész Európai Unió vonatkozásában. Az egyik eh, látható példa nem csak Európában, hanem mindenhol más volt a ez az ill- illegális eh, dohánycsempészet a tagállamok körében egy 10 milliárdos eurós összegről van szó, amit elveszítünk állami bevétel, bevételként az engedély nélküli cigaretták értékesítése 628 milliárd darabot ért el, és Írországban nagyon komoly csempészet folyik, az összes fellépés 130 millió cigarettát vezetett, tárt fel. Sokkal szorosabb koordinációra, együttműködésre van szükség az adóhatóságok, a fiskális hatóságok és a határőrizeti szervek között, hogy a problémát kezelni tudjuk. Köszönöm szépen. Maleticsú asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Évről évre az Európai Bizottság készít egy jelentést az EU pénzügyi érdekeinek védelméről. A fő cél az, hogy a csalást feltárják és leállítsák, és bátorítsák, ösztönözzék a jó kormányzati viselkedést ezen a területen. 2013-mal kapcsolatban felhívták a figyelmet, hogy a negatív pénzügyi hatások 17%-kal csökkentek, de ezzel egyidejűleg a jogsértések száma növekedett. Láthatjuk, hogy a rendszer jobban működik, amikor feltárjuk a szabálysértéseket, de nyilvánvaló, hogy a megelőzésen nagyobb súlyt kell helyezni. A tagállamokat, az Európai Bizottságot arra ösztönözném, hogy működjenek együtt szorosabban, hogy a transzparencia erősödjön, és a felelősségvállalás is a tagállamok részéről. Ez a közös fellépés oda vezetne, hogy biztosítsuk, hogy csökken az adó visszaélések száma. Köszönöm szépen. Jacks úr nincs a teremben. Messerschmitt úr a következő egy percben parancsoljon. Nos, igen, polgárokat arra bátorítanék, hogy olvassák ezt a jelentést, eh, amikor intézmények esetében eh, készülnek jelentések. Igenis, eh, ez fontos lenne, hogy lássák az emberek, hogy az EU valójában hogyan lesz a csalás áldozata, hogyan csapják be, ezért van szükség az ellenőrzések miért van szükség az ellenőrzésekre. Ami valóban sokkoló az az eredmény. Meg kell változtatni a politikákat ezen a területen, erősíteni kell a fegyelmet, amikor EU-s pénzeket, a polgárok pénzét használjuk fel. Itt eh, a, ugyan úgy kell viselkedni, mint a tagállamok szintjén, amikor a polgárok pénzét használjuk fel. Itt Európának egy közös európai közérzetet kell kialakítania, hogy lássák, hogy ugyanolyan illegális tevékenység ez, mint más esetekben, amikor az EU pénzét lopják el. Köszönöm. Polcsak úr, egy percben. Köszönöm szépen. A jelentés keretében én támogattam a jelentést egyébként. A csalók, a csalások témáját vetném fel a kohézió területén látjuk ezt elsősorban. A szám szerint csökkent a csalások száma, tehát az összegeket, összegek, az összeg csökkent, viszont a darabszám az növekedett. Szeretném elmondani, hogy Csehországban visszaélnek az, el, az európai pénzekkel nemzeti szinten, a regionális operatív programoknál láttuk, hogy visszaélések történnek, és azt is látjuk, hogy megfelelő ellenőrzésre nem kerül sor. Ehhez módosítani kellett a cseh köztársaságban a módszereket össze kell fogni, ez az eredmény. Um, Köszönöm szépen. most pedig egy percben Caputo úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy 16 tárgyalási vonal van például a tudományjal kapcsolatban, valami még ideiglenes, proaktív módon kívánnak sokan fellépni, és hát szóba kell hozni a biztonság és külpolitikát is, főleg azért van erre szükség, mert megváltozott az európai fenyegetettség helyzete. Montenegro igyekszik, ez reményre ad okot, ezért támogatom a jelentést. Köszönöm szépen! Bogovics úr a következő. Tény az, hogy a tárgyalások Montenegróval 2012-ben kezdődtek, és 16 fejezetet sikerült lezárni, kettőt pedig ideiglenesen. Ez azt mutatja, hogy Montenegró valóban elindult az EU-ba vezető úton. A versenyképesség, a gazdasági fejlődés területén jelentkeznek az első eredmények Montenegróban úgy gondolom, hogy ezeket az erőfeszítéseket erősíteni, fokozni kell, mint, mint más tagjelölt országok esetében is. Montenegróban hasonló problémákkal szembesülünk, mint más régióbeli államokkal, az emberi jogokkal vannak nehézségek, az igazságszolgáltatással, ezek olyan területek, amelyek az egész régióra nézve problémásak, és azt gondolom, hogy Montenegróban a társadalom erkölcsi szenvedélyét is növelni kell. Raszki úr egy percben. Kedves kollégák, támogattam ezt a jelentést. Egyszerűen azért, mert objektív jelentésről van szó, és ténylegesen bemutatja Montenegro haladását az EU felé. Persze megmutatkoznak a gyengeségek is, például a médiaszabadság, a szólásszabadság területén. Ide tartozik a Horvátországhoz fűződő viszony is, de összességében elmondhatjuk, hogy az európai jog alkalmazásában haladást látunk, és hogyha az ukrán válságról beszélünk, vagy az antiterror ellenes fellépésről, az ISIS kapcsán Montenegro egyhangulag támogatja ezt. Világosan látjuk Montenegróban, hogy vannak emberek, akik az ISIS támogatnák. Örülök egyébként, hogy egy objektív jelentés sikerült írni. Köszönöm. Petia asszony. Köszönöm szépen a az állásfoglalás el, elfogadása rendkívül fontos, mert rámutat arra, hogy Montenegrónak sikerült haladást elérnie, de rámutat világos problémákra is, amelyeket Montenegrónak még kezelnie kell a következő időszakban. Itt azokról beszélünk, mint a 22 23-as, 24-es fejezetekről van szó, amelyeket külön kell vizsgálni. A bíróság függetlensége nagyon fontos, a jogállamiság, a korrupcióellenes fellépés, a jó kormányzás erősítése, illetőleg a megfelelő szabályozás létrehozása, a politikai pártok finanszírozása esetében, illetőleg a háborús áldozatok kártérítését is figyelembe kell venni. Itt itt megfelelő tolerancia kialakítására van szükség, miközben hangsúlyozzuk a nemzeti kisebbségek jogait. Itt a, egy multinacionális államról van szó, éppen ezért erre külön hangsúlyt kell helyezni, illetőleg az EU-s, EU tagok szomszédokhoz függő viszonyt is kell kellene. fájrom 2014-es haladási jelentése Borzan asszony egy percben podravam ovaj izvjetaj jer alje dvije vane Köszönöm szépen, én támogatom ezt a jelentést, méghozzá azért, mert két fontos politikai üzenete van. Az egyik az, hogy Macedónia azért állította le a tárgyalásokat, mert van egy kétoldalú problémája Görögországgal. Ez is egy olyan alkalom, amikor az Európai Bizottság azt ajánlja, hogy kezdjük újra a tárgyalásokat, de úgy tűnik ezt nem sikerül megvalósítani. A második kérdés a sajtószabadság, illetve az állami szervek irányítása. Macedónia volt Jugoszláv köztársaságban. Az illegális lehallgatásokat illetően, ha csak egy kis része is igaz, akkor az nyilván veszélyes és nem tolerálható egy demokratikus államban. Felszólítom a macedon hatóságokat, hogy lehetővé tegyék a független vizsgálatot. Köszönöm szépen, Bogovics kolléga egy percben. Köszönöm szépen az eredményjelentés Macedóniáról. A jelentést eh, Macedóniáról támogattam, mert eh, látszik, hogy mik a tények, hogy nem rózsás a helyzet, és hogy Macedóniának még több lépést kell tenni a megfelelő irányba. A problémákat a lehető leggyorsabban meg kell oldanunk, annak érdekében, hogy a tárgyalások folytatódhassanak. Jelenleg a politikai helyzet a Firomban nagyon kritikus, és ha a tárgyalások is elhúzódnak, az csak fokozza a válságot. A stabilitást támogatni kell a régióban, nem szabad megengednünk azt, hogy tovább destabilizálódjon a helyzet, folytatnunk kell a párbeszédet a régióban. Elnök, köszönöm, Zambacki úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én támogattam ezt a jelentést, mert nagyon fontos az üzenete a szkopjei kormány felé, hogy vannak kétoldalú problémáik, amiket meg kell oldanunk. Bulgária és Macedónia között is tisztáznak el a szomszédsági kapcsolatokat. A két ország közötti gyűlöletnek, vagy inkább a médiák közötti gyűlöletnek véget kell venni. Vetni Macedóniában mindenkinek a saját nyelvét kellene használnia. Az Európai Parlamenti Dokumentum említette megemlítette azt, hogy Skopje-nek az egyetlen megoldás az, hogy az európai integráció felé tiszteletben tartják Bulgária jogait és Köszönöm. Petir kolléga, én támogatom azt a szolidaritást, amit mutattunk a Firom felé. A tanács, a bizottság és mi is találjunk megoldást. Kilenc kudarcot vallott már a tárgyalások újrakezdése. A kétoldalú konfliktust meg kell oldani az európai jogalkotásnak megfelelően. Macedónia már tíz éve várja a tárgyalásokat, pontosan a Görögországgal való elnevezési konfliktus miatt. Ez nagyon lehangoló macedón nép számára. Horvátország. Ők jó példa arra, hogy milyen a legjobb gyakorlat, és rájuk kellene figyelni Macedónia esetében is. Kérem a tanácsot és a bizottságot, hogy pozitív példákkal az előző tárgyalási fordulókból mutassanak utat Macedóniának, hogy megkedhessék újra a tárgyalásokat az EU-val. Köszönöm szépen. Rátérünk a Szerbiáról szóló 2014-es eredményjelentésre. Pros Pisil úr az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony! a Szerbiával folytatott együttműködést gondozó delegáció tagjaként üdvözlöm ezt a jelentést, mely beszámol az elmúlt években elért eredményekről. Kiegyensúlyozottnak tartom a jelentést, hiszen megemlíti a problémákat is, amelyekkel még mindig küzd Szerbia az igazságszolgáltatás és az igazságszolgáltatás, valamint a rendőrség reformja különösen érdekel engem. Itt reformkísérletek történtek, de az erőfeszítések ellenére is még sok mindenen kell javítani a jogállam felé vezető úton, és nagyon jó, hogy a jelentés mindenről nyíltan ír anélkül, hogy igazán jogállamá válna Szerbia, nem lehet eh, az Európai Unió tagja. Eh, támogatjuk az erőfeszítéseket, eh, hiszen az igazságszolgáltatás, a rendőrség reformja a legnehezebb feladatok közé tartozik a posztkommunista országban, de ezeket a reformokat végig kell vinni, és a tagjelöltek ezt az utat végig kell, hogy járják. A Szerbiával kapcsolatos jelentést de ah. nagy örömmel támogattam. A szerb kormány nagy erőfeszítéseket tett, a reformprogramok keretében arra törekszik, hogy javítsa az egész régióban a szomszédos országokkal, országokhoz fűződő kapcsolatokat, és az elvárt reformlépéseket megtegye. Úgy érzem, Szerbia eh, megérdemli azt, hogy Európa szolidáris eh, legyen vele, és eh, úgy fejlődhessen tovább ez az ország, hogy alkalmassá váljon az EU-hoz történő csatlakozásra. A szerb kormány erőfeszítései, az a nagy lendület, amelyel az Európához felé vezető utat járják, mindenképpen támogatást érdemel, különböző pénzügyi eszközökkel is támogatni akarjuk Szerbiát az unió felé vezető úton. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Én is megtámogattam ezt a jelentést. Nagyon pozitív üzenetet fogalmaz meg a, azzal kapcsolatban, hogy az Európa Európai Unió felé vezető úton mennyire fontos az etnikai kisebbségek tiszteletben tartása, a védelme, biztosítani kell az anyanyelv használatot az etnikai csoportok számára. Ez különösen igaz a bulgár közösségre, elég sok még az akadály, amit ennek a kisebbségnek le kell küzdenie ahhoz, hogy például tanulmányokat lehessen folytatni az anyanyelvükön. Ezt is figyelembe kell venni a csatlakozás felé vezető úton Szerbiának. Köszönöm, Petír asszony. Támogattam az állásfoglalás tervezetet a Szerbiáról szóló eredményjelentésről, mert azt a fontos üzenetet megfogalmazza, hogy Szerbiának a fontos reformokat végre kell hajtania, ha az EU tagjába akar válni. Az Európai Unió a jogállamiságra, jogra már épít. A horvát kollégáimmal együtt is sokszor aggódunk a vajdaságban élő kisebbségek jogaival kapcsolatban, és az állami szervek időnként visszaélnek a rájuk ruházott hatáskörökkel. Erre bizonyítékok is vannak. Az Európai Unió nem söpereti a szőnyeg alá a problémákat, és ezért még egyszer szeretném felhívni az illetékeseket arra, hogy elemezzék az érintett jogszabályokat, és arra kérem Szerbiát, hogy kettes és hármas cikket semmisítsék meg, és köszönöm.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

figyelemmel kísérése során megállapítandó, hogy az elmúlt években Szerbia bizony haladást ért el számos területen, például reformokat alkalmaztak az igazságszolgáltatásban, és ez nagyon fontos, hogyha csatlakozni akarnak az Európai Unióhoz. Bár más részt azt is látni kell, hogy vannak külső körülmények, amelyek nem túlságosan pozitívak, és károsan hatottak a haladásra, például az árvizek. Ez is hozzájárul például ahhoz, hogy Szerbia ilyen nehéz gazdasági helyzetbe került. Szerbiának segítenünk kell, hogy megtalálják az európai integrációhoz vezető gyorsabb utat. Itt a szomszédos államoknak fontos szerep jut. Ha már Szerbiáról beszélünk, akkor el kell, hogy mondjam, szolidaritásra is szükség van. Köszönöm kollégák, most pedig a szavazatmagyarázatok következnek. Koszovval kapcsolatban szeretnék valamit közzétenni. Azt mondtam, hogy az eljárásunkat itt háromnegyedkor be kell fejeznünk csak Kosovo és a rozáti jelentés következik. A többinél nem tudunk szavazat magyarázatot elfogadni. Tehát aki később kívánt volna hozzászólni, akkor el is hagyhatja a tervet. Holnap egyébként megkapják a lehetőséget a hozzászólásra. Most pedig koszovói integrációról van szó. Bogovics úr az első. Ez az állás foglalás, amely Koszovó integrációját vizsgálja, élvezte a támogatásomat, ugyanis az elmúlt években elért eredményekre mutat rá, de rámutat a gyengeségekre és a hiányosságokra is, amelyekkel Koszovónak még meg kell küzdenie. Mi azt látjuk az utóbbi időben, hogy számosan nem látnak eh, igazán jövőt az országokban, a hazájukban, azért, mert az állam alrendszerei nem működnek igazán. Az exodus, a menekülés csak a problémák egyik kulminációja, utolsó fázisa. Azt kell látni, hogy a társadalom és az állam egy riasztó állapotban van, ez kihatással van más EU államokra, a szomszédos államokra, de egyéb EU államokra is. Itt olyan bűnszervezeteket sem szabad elhallgatni, amelyek olyan perspektívákat kínálnak fel, amik nem is léteznek sok szemben. Csombavszki úr, köszönöm szépen. Kedves kollégák, én támogattam ezt a jelentést. Egyszerűen azért, mert Lunácsek asszony az előadó kiegyensúlyozott eredményre törekedett, ez megmutatkozik az eredményben is. Természetesen sok a probléma. Ott a szervezetbűnözés, az embercsempészet, gazdasági problémák. Sokan arra kényszerülnek, hogy elhagyják ezt az országot. Itt azt javasolja a jelentés, hogy az etnikai kisebbségek jogait védjék meg ez a helyes út lenne szerintem, hogyha Koszovó az európai család tagja akar lenni, akkor ezt meg kell tennie. Sok a probléma Koszovóban, de azt gondolom, hogy ők azért igyekeznek megoldani ezt. Kedves kollégák, nem elfogadható ez a szöveg, mert egy dolgot figyelmen kívül hagy a szerbek eh, kétségbeesése. Viktor Ügö már annak idején beszélt Szerbiáról, Koszovó egy megoldatlan probléma. Úgy beszélnek róla viszont, mintha a megoldás felé haladnának, ahol az együttműködés egyre jobb. Egyszerűen nem veszik figyelembe a, re- a realitásokat. Ez egy logikátlan abszurditás, amit az Egyesült Államok és az Európai Unió itt mutat. Már sok mindent hallottunk az egykori Jugoszlávia szótesése óta a terrorizmus, egy terrorista csoport került hatalomra, maffiózi struktúrákkal, és ha valaki azt gondolja, hogy ez az állam az EU tagjává válhat, mint hogyha ezt a bonyolult rendszert csak figyelmen kívül lehetne hagyni. Bilbao asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az állásfoglalást támogattam, mert úgy gondoltam, hogy a nép szabad akarata, amit kinyilvánított, a pluralitás betartása egy szabad állam alapja. Koszovó a szuverenitás egyik alapja, itt az alapjogokról van szó. E, világossá kell tenni, hogy egy federális Európára van szükség, ahol befogadjuk az ilyen nemzeteket, így tudunk a globális kihívásoknak eleget tenni mindennemű identitás hozzáférése a, és a szabad polgárok erősítése. Ez a fontos feladatunk. Itt egy újfajta koncepcióról beszélünk területi értelemben is, és ez Európa. Itt az emberek akaratát kell figyelembe venni. Köszönöm szépen. Egy percben Csufréda asszony. Köszönöm szépen. Megszavaztam ezt a jelentést, mert azt gondolom, hogy ez a fellendülés, amire annyira vártunk, még nem érkezett meg. Bízunk abban, hogy az Európai Bizottság előrejelzése helyes, strukturális reformok, költségvetési korrekciók, ez mind segít majd. De persze rugalmasságra is szükség van a beavatkozás nem károsíthatja a növekedést, és a, az oktatást és a kutatást nem szabad háttérbe szorítani, és ide jön még a KKV-k, a kis és középváltók kérdése, nekik megfelelő finanszírozásra van szükség, ehhez jön még az egyes országok társadalmi fejlődése, itt csalódásokat is láttunk az elmúlt időszakban, számos kiadás egyszerűen eltűnik a semmiben. Mi abban bízunk, hogy tényleg megindul a növekedés, és ez a fellendülést is erősíti. Kill asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én támogattam ezt a jelentést, mert üdvözli a bizottságnak az új hozzáállását, és a beruházásokra és a növekedésre koncentrálnak. Ezek számomra is nagyon fontosak. Ehhez azonban a tagállamoknak növekedésbarátnak kell lenniük és a többletüket az európai növekedésbe kell visszaforgatniuk. De úgy gondolom, hogy a jövőben az EB-nek figyelembe kellene vennie, hogy az adóelkerülés és az adócsalás elleni harc a tagállamokban mennyire fontos, és hogy milyen nagy harcot vívnak a tagállamok ezügyben. Köszönöm, Maletics asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A három pillér, amelyen a növekedés szék a fiskális konszolidáció, strukturális reformok és beruházások. A kutatásfejlesztés, modernizáció, az olcsóbb energiaforrások nagyon fontosak ahhoz, hogy a versenyképességet fokozzuk. Ezek a beruházások nem mindig valósulnak meg azért, mert senki nem akarja vállalni a kockázatot, és nincs remény, a pénzügypiacok széttaglózottak. Ezeket a szakadékokat csak akkor lehet áthidalni, ha új lehetőségeket nyitunk a kölcsönök területén. Ez a jelentés azt mutatja, hogy a pozitív és a kockáztató kormányok nagy eredményeket érhetnek el, ezért örülök, hogy nagy többséggel támogatták a parlamentben. Köszönöm, Csinicsi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A gazdasági válság olyan intézkedéseket eredményezett, ami azt eredményez, hogy a válság továbbra is mélyül. Lisi annuale della crescita 2000. És ezért aztán nagyon fontos, hogy a jelentésben mutatott három pillért, a struktúrás reformokat, a beruházásokat, és a megfelelő költségvetési kezelést támogassuk. Ehhez azonban az Európai Uniónak globálisan fokoznia kell a versenyképességét új fejlesztéseket, kutatásokat kell megvalósítani a piacon. Teljes mértékben egyetértek azzal a tényel, hogy hatékonyabb közigazgatásra van szükség, és a munkaerőpiac stimulálására. Föl kell vennünk a helyzetet a fiatalok munkanélkülisége ellen. Ezért támogatom a jelentést. Köszönöm, Messerschmitt túr. Köszönöm szépen, elnökasszony. Én a jelentés ellen szavaztam, nem azért, mert nem értenék egyet az adatokkal, vagy a tartalommal, hanem azért, mert a perspektívája teljesen elhibázott. Elfeledkezik arról, hogy a növekedés a világban sokkal nagyobb mértékű, mint Európában. Az európai növekedés Itt is vannak különbségek, persze, különösen az eurozónás és nem eurozónás államok között. Az EU nem fog kilábalni ebből a válságból addig, amíg leszámolunk azzal az elképzeléssel, hogy lehet egy közös valutánk, ami ilyen különböző gazdaságokban alkalmazható. Görögország, Németország, ez nagyon jól

a többi szavazat magyarázatot holnap hallgatjuk meg, most pedig felfüggesztem az ülést 15 óra 00-ig. Köszönöm.